szavazatmagyarázatokat. Kérem a képviselőket, hogy hagyják el a termet és adják át a helyet azoknak, akik szavazatmagyarázattal kívánnak élni. Most pedig a szavazatmagyarázatok következnek azon pontokról, amelyekről ma szavazás volt. Kedves kollégám, kollégák, hagyják el csendben a termet. Adjunk helyet azoknak, akik hozzá kívánnak szólni. Most pedig a mai szavazatok magyarázatai következnek. Arról szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a szóbeli magyarázatokkal kapcsolatban rengeteg indítvány és kérelem érkezett. Legfeljebb 14.45-ig ülésezhetünk annak érdekében, hogy a szolgálatok megkezdhessék az előkészületeket a 15 órás kezdésre. A további magyarázatokat egyébként majd holnap a szavazás után tesszük lehetővé. A jogi magyarázatokat a szavazással kapcsolatban pedig írásban is előterjeszthetik. Igen, tisztelt kollégák, kérem önöket, hogy mindenki hagyja el a termet, odakint beszélgessenek. Azoknak hagyjuk meg a termet, akik most szavazat magyarázattal kívánnak élni. Ez a szolidaritás kérdése is kérem a többi kollégával csendben hagyják el a termet, kérem. Az első hozzászóló, aki szavazát magyarázattal él, Péter jár egy percben Joe Ferreira partnerségi haszászati megállapodás Bissau-Gineával pénzügyi szolgáltatások. Köszönöm szépen, egy percben a minden nemű halászati indítvány ügyében szeretnék hozzászólni. Azt mondjuk win-win a helyzet, jól hangzik, partnerségi megalapodást költünk, és támogatást is nyújtunk. Megszavaztam ezt az indítványt, de nem igazán érzem jól magam közben. Kérem az megfelelő illetékes bizottságot, hogy utóbb ellenőrizzék, hogy mi történik, és egyáltalán ne tegyék lehetővé, hogy lazán kezeljék ezt, hogy tényleg ne halásszák túl a tengereket, az engedélyezetnél többet ne halásszanak, és alaposan nézzük meg, hogy az a pénz, amit kifizetünk, az tényleg fejlesztési projektekbe kerül olyan értelemben, ahogyan mi ezt szerettük volna. Nehogy valahol ez eltűnjön az adminisztráció, a bürokrácia útján. Ezzel a megjegyzéssel tudom elfogadni ezt az indítványt, és remélem, hogy az utólagos ellenőrzés a mindenkori bizottságokban jó kézben van. Köszönöm szépen, jár úr, Jonathan Arnott, Ricardo Severos Santos, a madagaszkári halászati megállapítás, és Arnott úr, parancsoljon. Nincs Tisztelt elnök asszony, van valami, ami egy kicsit is kérdéses ebben a halászati megállapodással kapcsolatban. Valójában nagyon szegény országoknak fizetünk azért, hogy tönkretehessük, kizsákmányolhatjuk az ő nemzeti természetes erőforrásaikat. Madagaszkár az indiai óceánban egy teljesen egyedi ökológiával rendelkezik, flórája és faunája, nagyon sokszínű, geológiai ö, sajátosságai is vannak. Éppen ezért nagyon ö, oda kell figyelni, és külön védelmet érdemel ez a terület, és eh, szerintem ez a megállapodás nem feltétlenül az, amire a madagaszkáriaknak szükségük van. Nun kommen wir zum Bericht. Köszönöm szépen. Arnott úr Skakeller jelentése következik, eh, ez pedig eh, Görögország és Olaszország érdekében azon intézkedések. Sajdrová asszony az első felszólal egy percre. Děkuji, vážená paní místo předsedkyně, chtěla bych vysvětlit, proč jsem nehlasovala pro zprávu. Szerettem volna elmagyarázni, hogy miért nem szavaztok meg e, a megállapodást. Nem azért, mert ellene lennénk a szolidaritásnak, sőt ellenképpen ellenkezőleg erre nagyon nagy szükség van, és e, emberiességet kell tanúsítani. De szeretném e, elmondani, hogy a keresztényeknek nyújtott segítség például, akik cseh köztársaságba érkeznek, akik üldöztetés elől menekültek, az iszlám államokban. Ennek ellen nem szavaztam meg, mert ez túlmegy azon, mint amiből meg, amiben megállapodtak a tagállamok azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni a 40 ezer menekült elosztásával kapcsolatban. Volt ezzel kapcsolatban egy tanácsülés idén, és szerintem nagyon fontos, hogy a tagállamok képviselői legyenek a felelősek az adott tagállamban történő végrehajtásért és az Európai Parlamentnek nem az a szerepe, hogy részt vegyen ebben, és az ő helyettük döntsön. Akkor most egy percre, Ferenca képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Támogattam a Keller jelentést. Nagyon meg vagyok győződve róla, hiszen alapvető prioritásokról van szó. Úgy gondolom, hogy ez a 40 ezres szám elegendő, de kezdet. Csak kezdet. Hiszen eh, egy állandó kvótát kell majd bevezetnünk. És eh, úgy gondolom, hogy az alapján, amit ma délelőtt hallhattunk, amit Juncker elnök is mondott, ez nem lesz elég. És eh, ez így is van. Ez szerintem nem egyszerű gazdasági menekültek és tulajdonképpeni menekültek között különbséget tenni. Szerintem itt alapvetően kézben kell tartani a migránsok beköltözését. Itt már több, többről van szó, mint menekült ügyi politikáról. Meg kell változtatni a menekült ügyi politikát, a bevándorlási politikát, és nyíltnak kell lennünk. Köszönöm, Ferenc asszony. Jirzsi Pospisil a következő. Felszólul egy percre. Předsedkyně, já jsem nepodpořil kvóty, o kterých se v této Én nem eh, támogattam a kvóta eh, elképzelést, eh, mi ebben a jelentésben is benne szerepelt. Meggyőződésem, hogy gyakorlatban ez sohasem fog működni Szerintem meg kellene engedni a menedékkeresőknek, hogy kérjenek menedéket bárhol, ahová szeretnének menni, és annak a tagállamnak kell eldöntenie, hogy elfogadja-e e, vagy sem ezt a kérelmet, illetve megfelele a nemzetközi e, követelményeknek vagy sem. Tehát nem hiszem, hogy ez a megállapodás, amit ebben javasolnak, ez valahogy is fog. Úgyis oda fognak menni, ahova ők akarnak, ahol a családjuk van. Tehát csak egy olyan ö, administratív ö, szétosztást végzünk, amit aztán a, ö, oda vezet, hogy ö, sokkal inkább Schengen ellenesek lesznek a bevándorlók is, és ez a legnagyobb probléma szerintem. A cseh kormányjal együtt a szolidaritást támogatom, de az újraelosztást nem. Köszönöm, Poszpisil úr. A következő felszólaló Nina Gill egy percre. Itt a parlamentben, az Egyesült Királyságban is a leghosszabb időben uralkodó királynőt ünnepeljük. Már tinédzser koromban is szolidaritást gyakoroltuk a menekültekkel. Olyan emberekről volt szó, akik a második világháborúban kellett, hogy meneküljenek, de a mostani helyzet meglehetősen más eh, ahhoz képest, mint amit akkor látunk. A mostaniak Szíriából, Líbiából menekülnek ugyanolyan kemény sorssal szembesülnek, és remélem, hogy nyitottak lesznek. mint három 3000 gyerek érkezett Olaszországba kíséret nélkül. És mit jelent az, hogyha folyamatosan át akarjuk eh, telepíteni őket? Itt valami pozitív védelmet kéne biztosítani. Azt hiszem világos, hogy kezelnünk kell a menekült válságot Európai Unióként közösen. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszony. A következő hozzászóló Stanislav Polcsák következik. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Nagyon rövid lehetek. A Keller jelentést esetleg támogatható, nem tudom támogatni a kötelező kvóta rendszert. A Bibliából ismerjük, nincsen sorsunk, ha nem cselekszünk érte mit tudunk tenni, hogyha nem tudjuk támogatni ezt a jelentést. Szolidaritásos alapon kell segíteni Görögországnak és Olaszországnak. A kvótáról lehet vitatkozni, tehát erről én is másképp vélekedek. Én azt gondolom, hogy megállapodást kell kötniük a tagállamoknak. Hogyha valaki nem támogatja ezt a jelentést, azt még nem mondhatjuk, hogy az, az európai szolidaritást támogatjuk. Itt azt gondolom. Köszönöm szépen.

Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én ellene vagyok a kötelező kvótáknak a menekültekre vonatkozóan. Ez az állami, a tagállami szuverenitást sérti, amelynek igenis joga kell, hogy legyen, hogy saját határait ellenőrizze Ellene vagyok azért is, mert az életszínvonalok a tagállamokban jelentősen eltérőek. Hogyan lehet Magyarországon vagy Bulgáriában tartani embereket, másokat pedig Németországban vagy Svédországban irányítani? Hát ez diszkrimináció a menekültekkel szemben is továbbá Nincsen arra, még most sincsen definíciója, hogy ki az, aki gazdasági bevándorló, és ki az, aki igazán menekült. Anélkül, hogy le, igazi meg, definíciónk lenne, és ezt tisztáznánk, kvótákról sincs értelme beszélni, mert valójában össze kellene, több száz, száz milliókkal kell számolni, és a Schengen megállapodás azt is megmutatta, hogy nem igazán működik, nem, fele, nem működik a Dublini szabályozás. Következő hozzászóló, Willefridge. Köszönöm szépen, ellene szavaztam az intézkedéseknek, mert ezek egyszerűen csak kinyitják Európának a kapuit a migránsok előtt. Egyszerűen egy közösséges, közös menekültügyi politikára lenne szükség. Itt ez most mindenkit beengednének, anélkül, hogy megnéznék, hogy ténylegesen menetéket keresve valaki, mert valóban veszélyben vagy, vagy pedig másokok miatt akar idejönni. Ez komoly, jelentős problémákat vet fel. Nem az igazi kérdésekkel foglalkoznak, és mindenki azt mondja, hogy hát ez nehéz, hát akkor, akkor csináljuk ezt, csináljuk azt. Azt javaslom, hogy mindenki, aki ennyire szenvedélyesen volt itt ma, aki meg akarja nyitni a, az tegye azt, amit Bob Geldof tett, nyissák meg a saját házukat, lakásokat, ö, mindenféle ellenőrzés nélkül, fogadják be őket, és aztán majd meglátjuk. A következő hozzászóló, Anna Záborska, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Oh lehetőséget. Az igazságos szolidaritást képviseljük a tagállamok között, amikor megkívánjuk oldani a menekült válságot. Ezt erre szavaztom. de azt mondom, hogy következetesen haza kell szállítani azokat a bevándorlókat, a migránsokat, akik eh, nem életveszély elől menekülnek. Mindenkinek joga van jobban élni természetesen, de most csak azokat tudjuk megmenteni, akik konkrét veszélyben vannak. Nem tudom, a 40 ezerről 660 ezerre történő növelést elfogadni. Reálisan kell látnunk a helyzetet, de a parlamentnek szerintem ki kéne várni a tagállamok megállapodását, és utána állást foglalni ezzel kapcsolatban. Azt sem szeretném, hogy az ideiglenes intézkedésből hosszú távú mechanizmus jöjjön létre, ezért aztán tartózkodtam. Köszönöm szépen. A következő Andrész Mamikin szintén egy percben. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák. Megszavaztam ezt a rendkívül fontos döntést, és most megmagyarázom, hogy miért tettem ezt így. A menekült ügy a közös értékekről szól, a szolidaritásról szól, és kínosnak érzem, hogy vannak olyanok a többi frakcióban az én hazámból, akik másképp szavaztak. Egy új tagállam vagyunk, és nem csak élvezhetjük az Európai Unió költségvetése adta előnyöket, emlékeztetni szeretnék 2009 és 2013 között a mi országunk 34 millió eurót kapott menekült ügyekre, és most még többet fogunk kapni és kellemetlenek, kínosnak érzem, hogy elfogadjuk ezt a pénzt, másrészt viszont nem vagyunk hajlandók szolidaritást mutatni azon emberekkel szemben, akik drámai helyzetben vannak. Az Európai Unió nem tud úgy létezni, hogyha nem vállalunk szolidaritást. Ki kell ezt alakítanunk? Köszönöm szépen, a következő pedig Harkin asszony, parancsoljon. Egy perc. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogattam örömmel ezt a jelentést, amelyik a 40 ezer menedékkérőnek az áttelepítését célányozza meg más országokba. Erre szükség van, ez egy sürgősségi intézkedés és egy átmeneti derogáció az érvényes szabályokhoz képest. És ez azokra vonatkozik, akik jogosultak a nemzetközi védelemre ez egy fordulópont az európai történelemben, és nagyon nagy örömmel látom, hogy a közemberek készek segíteni bárhol, ahol tudnak. Nagyon sok e-mailt kaptam, e, írektől, akik megnyitják a lakásaikat, házakat, különböző nyugán ajánlanak fel. Ez az írekre, az európaikra is e, e, vonatkozik. Végezetül javaslom a pápának a javaslatát, hogy minden egyes egyház község fogadjon be menekülteket, mert ez azoknak megoldás lehet, akik nem óhajtanak visszamenni. Köszönöm. Hárkin asszony, Wolf kolléga. Köszönöm szépen. Elnök az Európai Unió ismét tett egy nagy lépést abba az irányba, hogy szétzúzza a nemzetállamot, és szétzúzza az emberek azon lehetőségét, hogy saját független döntéseket hozzanak olyan fontos dolgokban, mint a migráció, bevándorlás és a menedék. A előterjesztett javaslatok nem csak Európai Uniós dolgokkal foglalkoznak, hanem vannak olyan arrogánsak, hogy azt állítsák, hogy mi az Európai Unió a nemzetközi jogot is meg tudja változtatni. Tehát, hogy mi mondjuk meg, hogy mi az a menedékjog, és mi legyen a szegényekkel, akik idejönnek. Kinyitjuk az ajtónkat mindenkinek, gyertek Afrikából, gyertek ide Ázsiából, a közel-keletről. Bárki jön. Nem az igazi menedékkérő, hanem egyszerűen ide akar jönni. Aztán csodálkozunk, hogy eltűnnek a munkahelyek. Csodálkozunk, hogy csökkennek a fizetések. A hajléktalanoknak Európában semmilyen hangja nincs azért, mert olyan szemtelenek itt az emberek, hogy ilyen dolgokat csinálnak. Köszönöm szépen, Wolf kolléga. Most Arnott kolléga az utolsó ebben a témában. Mit csinálunk itt? Elfelejtettük, hogy van józan eszünk? Itt Jordániában, Libanonban, Törökországban több millió menekült van. És mi meg bátorítjuk az embereket, hogy vállalják a halálos tengeri utat, magunkra vállaljuk, hogy az embercsempészek milliárdosak legyenek, és akik a határokon élnek, szenvednek. Elgondolkozhatunk azon, mielőtt cselekszünk, hogy hogyan lehetne ezt a humanitárius válságot beszüntetni? hogyan tudjuk megakadályozni ezt a dolgot? Meg kell akadályozni. Megteszem a kötelességemet. De itt vannak olyan országok, amelyek zéró szíriai menekültet fogadnak be. Ezeket az országokat is bátorítani kell, hogy tegyék meg ők is a dolgukat. A világ nem ér véget itt, Európában, és nem ér véget a tagállamokban sem. Köszönöm szépen, Arnold kolléga. Ez a Keller jelentés a kapcsolatos már voltak. Olaszország és Olaszország és Görögország kapcsán. Most pedig a Westfál jelentésről beszélünk. Az uniós szakpolitikák városi dimenziója az összes kollégának szeretném elmondani, hogy ez az utolsó jelentés, amivel kapcsolatban szavazatokat magyarázhatnak. Hét hozzászólásunk van, akkor háromnegyed lesz már, 14.45, és elő kell készíteni a délutáni ülést. Az összes többi kolléga erre hangolódjon rá. Kill kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr a városokban lakik a polgárok 75%-a az EU-ban. GDP-nk kétharmadát itt állítják elő, és ez az egyik legnagyobb kihívás a napjainkban. Hogyan szüntetjük meg a foglalkoztatás akadályait, mi a klímaváltozás, a szennyezés, stb. A gazdasági tevékenység, az innováció kezdeményezőként itt vannak a megoldások is, ahogyan megtaláljuk a megoldásokat. Az Európai Unió ezen a területen már jelentős haladást ért el, mint az én területen Birmingham, Coventry és más Wolverhampton és más városok olyan területeket alakítottak ki, ahol az EU segítségével sikerült fejlődést elérni, de biztosítanunk kell azt eh, is, hogyha hiányzik a koordináció, akkor ki kell ezt alakítani vertikális és horizontális értelemben is. Ezért támogattam a Westfál jelentést. Az Európai Bizottságnak is megvan itt a feladata. Biztosítani kell, hogy a városok szorosabban együttműködjenek az egész európai politika alakításával, és az EU 2020-as célokat itt tudjuk a legjobban elérni. Köszönöm szépen Gil kolléganőnek, Polcsák kolléga. Nagyon örültem, hogy támogathatom ezt a jelentést, mert vitatkoztunk arról, hogy uniós szinte az, ahol tárgyalni kell a városi mobilitásról és erről az agendáról. Szerintem ez egy nem egy, ez egy jó vita. Vajon az e, városi e, agenda Európai Uniós kompetenciáját kétségtelenül nagyon sok európai városokban él, és betelepednek e, a városokban. Nagyon az európaiak többsége városlakó lesz előbb-utóbb. E tekintetben az Unión nem szabad, hogy ne foglalkozzon ezekkel a várospolitikákkal, mert ez lemondás lenne a jövő formálásáról. Azoknak, akik nem támogatták ezt, azoknak kérem, hogy gondolják ezt még egyszer, mert a városi mobilitás és érdek az igenis része az Európai Uniós politikának. Köszönöm, Makovai kolléganő. Köszönöm szépen. Elnök úr. az Európai Unió közvetlenül befolyásolja a városi politikát, a városi dimenziót. És a tagállamok pedig abban érdekeltek, hogy intelligens, zöld, fenntartható gazdasági növekedés legyen. És természetesen a növekedésnek toleránsnak is kell lennie. Ez az ambíció Európát olyan helyzetbe hozhatja, hogy javíthatja hozzájárulásával a városi dimenziót. És pedig úgy, hogy az EU-s eszközöket, alapokat megfelelő intelligens elosztással oda juttatja, ahol szükség van rá. Támogatom ezt az elképzelést, támogatom, hogy működőképesek legyenek a városi területek. Funkcionálisak legyenek, zöldek, a városok, a tagállamok és a bizottságok mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a városi dimenzió jobb, élhetőbb legyen. De nagyon fontos az, hogy a helyeket ne felejtsük ki a dologból. elnök úr

a városi dimenzióról szóló jelentést támogattam. Hiszen a város politikával különféle társaságok, társulatok foglalkoznak. Azonban szerintem európai szinten is szólni kell erről a bizottságban és a parlamentben is. Már hallottuk, hogy a lakosság 50-80%-a már nagyvárosokban és a környékén él. Ez pedig számos mindennapi problémával jár, tehát például itt van az ingázás, amely kihat a környezetre. Nagyon sok a nyitott kérdés, amelyet meg kell válaszolni. Természetesen az is fontos, hogy a városok környezetükkel is megfelelő módon együtt éljenek. Ez azt jelenti, hogy a városi közlekedés és a városok környéki közlekedést is erősíteni kell. A jó példákat pedig cserélnünk kell. Köszönöm szépen, Bogovics kolléga, Kelly kolléga. Tisztelt elnök úr, nagyon nagy örömmel támogattam ezt a jelentést, frakciómmal megszavaztuk ezt a jelentést. Nagyon érdekes volt, és kielégítően láttuk, hogy a legtöbben mellette szavaztak, ami nem is meglepő, a világ lakosságának szinte a fele városokban, városi területeken él, 75%-a az Európai Unióban ugyancsak városokban él. Éppen ezért mindent megteszünk a városainkban, nagyvárosainkban, hogy fejlesszük ezeket, és segítsük a gazdasági fejlődésüket, a sportnak, a gazdasági tevékenységnek elérhetőnek kell lenni, munkahelyek kellenek a felnőtteknek, és megfelelő életmód, életforma mindenkinek, és nagyon fontos a tiszta levegő a városokban is. Ahhoz, hogy ezt elérjük, erre azért foglalkozunk el a közlekedéssel, a gépkocsikkal, legyen több villamos energiával működtetett gépkocsi, bicikli, és olyan járművek, amelyeknek nem olyan magas a kibocsátásuk. Sokat tennivaló, fontos a kérdés, és ehhez fontos hozzájárulni. Köszönöm. Köszönöm szépen Kelly kollégának, Mamikins kollégának kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Én is megszavaztam ezt a jelentést, ugyanakkor azonban úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy egy ilyen döntés megszülessen, mint egy 75%-a az EU lakosságnak városi területeken él. A városok sajátosságokkal rendelkeznek kulturális területen, gazdasági, ipari területen. Kialakult egy kulturális örökség sok év alatt, sok évszázad alatt jött létre ez az Európai Unióban az Európai Unió szintjén kell az örökséget szabályoznunk. Pillanatnyilag itt nincsen kötelező szabályozás, de elég fontos a téma ahhoz, hogy ezt megtegyük. Azt gondolom, egy közös stratégiára van szükség, és a közös stratégiát alakítunk ki, akkor be kell vonnunk a helyi önkormányzatok képviselőit is. Azt hiszem, van itt egy rés a nemzeti kormányok és az önkormányzatok között ezért gondolom, hogy fontos, ami itt történt, és megszavaztam. Köszönöm szépen. Most véle, végzetül pedig Bill Etheridge. Ki. EU urban policies. Az Európai Unió városi politikája kísérlet arra, hogy megkerüljük a nemzetállamot. Azért, hogy bejuttassuk a városokba közvetlenül az európai politikát. Én eh, a West Midland térséget képviselem, és ott az emberek nem akarják ezt. Figyelmeztetem önöket, hogyha beleszólnak, belenyúlnak az életükbe, akkor készek vagyunk a pozitív diszkriminációra. Látjuk már, hogy mit okoz az európai politika. Dugókat az utakon, szeméthegyeket, tehát semmi pozitívumot. Az Európai Unió adja vissza a pénzünket, amit elvesz a városoktól. Szavazókörzetem lakossága kész arra, hogy harcoljon az antidemokratikus, központi, demokrácia ellenes irányítás ellen. Csatlakozzanak hozzám, és állítsuk meg ezt az elképzelést. Köszönöm szépen. Eszerics kolléga, ennyi a Westfál jelentésről, és most ezt a napirendi pontot